kettő órakor. Megértésüket kérnénk, hogy technikai okoknál fogva két percre felfüggesztjük az ülést. Két perc kell, asszony, kettő. Kedves kollégák, köszönöm a türelmüket. Legyőztük az előttünk álló problémákat. A következő napi rendi pont a stabilizációs mechanizmus a banánkereskedelemben, kétoldalú oldalú Most pedig benne Bernd Lange és utána a banánegyezményt illetően Leichtfried úrnak a jelentése Közép-Amerikával létesített banánkereskedelmi kapcsolatokról. Most pedig Lange úré a szó négy perce. Köszönöm szépen, elnök úr! Biztos úr, kedves kollégák! Nagyon köszönöm önöknek, hogy itt vannak ma este, és beszélhetünk Hát ugye nyilvánvaló, hogy nem mindenkit érdekel ez a téma itt ma este. Ami a vécáratékokat illeti, kicsit a Lisszaboni szerződésre kell itt hivatkoznunk, mert még mindig nem egyértelmű, hogy melyik intézmény milyen szerepet játszik, és hol döntenek el mint. A jogalkotásban a bevett jogalkotásban bizonyos dolgokat át kell venni a tanácsi döntésből, amelyet rossz helyre tettek be eddig a jogalkotásba. Szerintem ez egy nagyon jó gyakorlat, hogy egy biztonsági hálót építsünk a Kolumbia és Peru val kötött kereskedem megállapodásokra, mert egyrésztről Kolumbia, Peru a megállapodásokban velük szemben elvárásokat fogalmazunk meg. Most át kell tekintenünk, hogy magunk előtt milyen elvárásokat látunk. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a biztonsági háló gyakorlatias legyen. Semmi értelme nincs annak, hogy megírjunk valamit, amit aztán soha nem valósítunk meg a gyakorlatban. Ez a múltban így történt. Így aztán minden erőnket arra kellene fordítani, hogy a biztonsági hálóra vonatkozó jogalkotást a porosodó akták közül kivegyük és újraélesszük. Biztos úr, öt főpontra koncentrálnék. Az egyik milyen kritériumok vonatkoznak egy biztonsági háló létrehozására. Én meg vagyok róla győződve, hogy a piaccal kapcsolatban a szociális normák kérdését is fel kell vetnünk. Mert természetesen, ha ezek sérülnek, akkor versenyelőnyökhez juthat valaki és ez nyilvánvalóan közvetlenül a biztonsági hálóhoz tartozik, különösen a banánkereskedelem területén. Második pont, hogyha a Lisszaboni szerződést említjük, akkor egyre inkább az EP szerepéről is beszélünk, számunkra nyilvánvaló, hogy mi, csak úgy, mint a többi európai intézmény, élünk azzal a jogunkkal, hogy ha szükség van, akkor vizsgálatot indítsunk. Harmadik pont. Ha tényleg átláthatóságot szeretnénk teremteni, akkor a civil társadalmat jobban be kell vonnunk, és be kell vonnunk őket a Kolumbiával és Peruval kötött megállapodások ellenőrzésébe is. Ezért aztán a civil társadalommal erősíteni akarjuk a párbeszédet. Nagyobb átláthatóságra van szükség. Ön mindig a védzáradékokra, a Koreával kötött megállapodás védzáradékaira utal, biztos úr, de itt mindig a 11-es cikket kifelejti a megállapodásból, ugyanis ez azt írja elő, hogy jelentést kell készíteni az ellenőrzési módokról. Az ötödik pont, amit én említenék, az az európai régiók banán termelőinek védelme. Köszönöm szépen a figyelmet. Elnök, köszönöm szépen, kolléga úr, most pedig Leichtfried úrnak négy percre adom a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Közép-Amerikával kapcsolatban a helyzet, az egész téma hasonló, mint Peru és Kolumbia esetében, éppen ezért amit eh, a kollégám említett, teljes mértékben támogathatom és elmondhatom az én jelentésemben is, és éppen ezért kevesebb szót fogok felhasználni. Az egész vita, amelyel most foglalkozunk, két aspektusú. Van egy technikai része, és van egy másik, amely sokkal szélesebb körül. A technikai aspektus elég egyszerű, egyszerűen megmagyarázható, a védzáradék, európai termelőket kell támogasson a piacok megnyitásánál, kiváltképpen ezen új piacok közelében lévő területekre vonatkozik. Itt az igazságtalan versenyhelyzetektől kell megóvni a termelőket. Úgy kell az egészet kialakítani, hogy működőképes legyen a rendszer, ugyanakkor úgy kell kialakítani, hogy a szabad kereskedelem a jövőben jobban működhessen. Természetesen vannak különböző hozzáférési módozatok, de azt hiszem, hogy jó kompromisszumokat találtunk, és így azt hiszem, hogy a megoldást megközelítjük. De van még egy második aspektus is. Egy filozófiai helyett egy konkrét. Az a kérdés, elvi kérdés az, hogy a kereskedelmi politika kereskedelmi politika legyen, vagy a kereskedelmi politika legyen-e valami több is ennél. Ez a kérdés ebben a vitában, a védzáradék témában velünk volt. El kell mondjam, hogy a védzáradék csak egy kis részét teszi ki ennek az egész megállapodásnak Közép-Amerikában. Ez volt az oka annak, hogy azt mondtuk, hogy több kell legyen, mint egy kereskedelmi záradék, bizonyos más dolgokat is be kell folyásoljon, az emberi jogokat például, a szociális normákat, az ökológiai szempontokat. Vannak olyan jogi vélemények, amelyek azt gondolják, hogy nem beszélnek semmit egy védzáradékkal, de szerintem beletartoznak a védzáradékba ezek az elemek. Azért, mert egy ilyen védzáradék végül is, Lange kolléga említette, azt szolgálja, hogy az európai munkahelyeket óvjuk meg az európai szociális normákat védjük meg. Ennek érdekében arról is gondoskodnunk kell, hogy ezek a dolgok a partnereink esetében javuljanak a szociális normák, emberi jogok, munkafeltételek, munkakörülmények. Nagy kérdés az is, és azt hiszem, hogy néhány kolléga más véleménye van ezzel kapcsolatban. A kérdés az, hogy ezt a befolyásolást, ezt a beavatkozási kísérletet hogyan lehet eh, a kereskedelmi politika segítségével elérni. Kereskedelmi politikával nem lehet más államok kormányainak, kormányainak a fellépését meghatározni. Arra törekedhetünk, hogy az ottani kormányokat arra ösztönözzük, hogy az általunk helyesnek eh, ítélt utat járják. Persze különbözőképpen lehet ezt megvalósítani. Mi is jött ki ebből az egészből egy kompromisszum, azt hiszem, hogy elfogadható kompromisszum, és éppen ezért azt gondolom, hogy észszerű lenne ezt a védzáradékot holnap megszavazni. A konkrét megállapodásról szóló vita intenzívebb lesz néhány területen, a védzáradékoknál azt hiszem néhány dolognál látni kell, hogy ez nem egy teljes megállapodás, csak a védzáradék. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, kedves kolléga. A következő hozzászóló a bizottság nevében de Gucht biztos úr. Mr. President. Eh? Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Először is hadd mondják köszönetet, köszönetet a jelentéstevőknek, Leichtfried úrnak, illetve Lange úrnak munkájukért. Megköszönöm azt a lehetőséget is, hogy elmondjam, mi a helyzet a oldalú védzáradékok, védzáradékok kérdésével, Kolumbiával és Perúval, illetve Közép-Amerikával. Bizonyára tudják, hogy júniusban aláírták ezeket a, ezeket a e, megállapodásokat, és a parlament hozzájárulási eljárással is fogadta ezeket. Ugyanakkor a védzáradékok elfogadásán kapcsolatban el szeretném elmondani, hogy mennyire fontosak ezek az egyezmények az Európai Unió számára, illetve az érintett közép-amerikai partnerek számára. Azt gondolom, hogy ezáltal mindenképpen megnövekszik az Európai Unió és az említett régiók közötti kereskedelem fontosság, illetve kapcsolatok száma egyrészt kereskedelmi szempontból fontos ez, másrészt pedig beruházási szempontból is a ipari és halászati termékekre nem vonatkozik majd semmilyen vámtarifa, és ezáltal mindenképpen megnövekszik majd a kereskedelem. Ezen egyezmények konkrét kereskedelmi szabályokat fektetnek le, amelyeket aztán, amelyeknek érvényt kell szerezni, és ezeket védeni kell, és ez mindenképpen a WTO érdekeit is szolgálják. Azt gondolom, hogy stabil, előrelátható, biztos kereskedelmi feltételeket teremt ez az egyezmény az Európai Unió és Közép-Amerika, illetve Kolumbia és Peru között. Nos, a kereskedelmi folyamatokkal kapcsolatban szeretném azt elmondani, hogy ezek az, egyek az egyezmények teljes mértékben megfelelnek a különböző emberi jogi, környezetvédelmi és fenntarthatósági követelmények is. Nézzük a kétoldalú védzáradék kérdését. Ezen rendelkezés célja, hogy egyfajta biztonsági hálót létesítsen az európai ipar, illetve termelők számára annak esetében, hogyha az Európai Unióba irányuló import számukra káros lenne ezért fontos a védszeredék felülvizsgálata. A bizottság üdvözli azt a javaslatot, hogy a koreai formát, a koreai egyezmény mintáját kövessük, de és, e, és, e, és, de a specifikumokra legyünk figyelemmel. A VTO a rendelkezéseit is figyelembe kell vennünk. Itt is nagyon fontos, hogy ne veszítsük szem elől azt, hogy a védzáradék mennyire fontos, de a védzáradék nem szolgálhatja azt, hogy olyan kérdéseket vizsgáljunk meg, amelyeket már megoldottunk, például az emberi jogoknak a felvetése. Amint tudják, ezeket a kérdéseket a 2012-es júniusi határozatban a parlament már megszokta, hogy milyen politikai vonalat szeretnénk követni a környezetvédelmi és emberi jogokkal kapcsolatban Kolumbiával és Perúval. A bizottság ezt elismerte, és aktívan együttműködünk ezben a témakörben az országokkal. Végül, hagyj fejezzem ki azt a kívánságomat, hogy a három intézmény a trialóguson jól együttműködik, annak érdekében, hogy nem sokára a parlament is rábólinthasson ezekre az egyezményekre. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, most pedig az Agri Szakbizottság részéről Mato Adover úr Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Nos, induljunk ki abból, hogy véleményem szerint a Közép-Amerikával, a Perúviával és Kolumbiával megkötendő egyezmény nagyon káros az európai termelőkre, konkrétan a Kanári-szigetek termelőire. É, ugyanakkor el kell mondanom azt is, hogy ez a két jelent, ebben a két jelentésben bekerültek a, a mi ö, módosításaink, a mi véleményük. Nos, nagyobb lesz az átadhatóság, és az Európai Unióba bekerülő banánimport sorsa sokkal nyomon követhetőbb lesz. Szeretném, hogyha az Európai Bizottság éves beszámolót készítene arról, hogy mennyire, val- hogy mennyire valósulnak meg az egyezménnyel foglaltak, szükség van-e a védzeledékre, ez nagyon jó. Nos, az európai banántermelők általában külső területeken helyezkednek el, Egyébként is nehéz a helyzetük, tehát védeni kell őket. Köszönöm. Danke, kollége. Köszönöm szépen, kolléga. Most pedig a néppárt részéről Zalba Bidegen úr szót esett. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, tisztelt képviselők! Hogyha a védzáradék, kétoldali védzáradékot elfogadjuk, akkor azt gondolom, hogy a nagyon komoly lépést teszünk előre, abban a kérdésben, hogy megköttessen a kereskedelmi megállapodásra Közép-Amerikával, illetve Peruval és Kolumbiával. Ez pozitív. Nos, Kolumbia elismeri azt a eh, tisztelt ház által június 13-án elfogadott eh, határozatot, illetve Peru is megteszi ezt, és azt gondolom, hogy ez egyfajta eh, komoly előrelépés a, meg, az egyezmény végleges, véglegesítésében. Most ezen egyezmény lehetővé teszi azt, hogy a szabadkereskedelmi kerethez lassan, fokozatosan alkalmazkodjanak az európai termelők. Ne felejtjük el azt, hogy a világ számos más részén hasonló trendeket figyelhetünk meg, például a, a ázsiai, kelet-ázsiai, kelet-ázsiak írnak alá szabad kereskedelmi megállapodásokat Amerikával. Hogyha Európa kimarad ebből, akkor nagyon komoly lehetőséget szalasztunk el. Az európai vállalkozási szektor sajnálkozását fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy még nem írtuk alá ezt a megállapodást. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig egy percre Szuszta úr szólt Grazie, signor Presidente, signor Commissario, collega Lá... Köszönöm szépen. A Kolumbiával és Perúval folytatott, illetve Közép-Amerikával folytatott tárgyalások, a stabilitási mechanizmus, a védzáradóik kérdése. Nos, nagyon sokan figyeltünk erre a kérdésre, nyomon követjük ezt az INTA szakbizottságból. Nagyon fontos, hogy egyfajta egyensúlyt teremtsük meg a különböző érdekek között. A szabadkereskedelem elveit természetesen figyelembe kell venni, de ugyanúgy a, a nemzetközi kereskedelem vetületét és szempontjait, illetve az európai érdeket is. De fontos természetesen az emberi jogok tiszteletben tartás, illetve a környezetvédelmi szempontok figyelemvétele is. Figyelni kell arra is, hogy az európai mezőgazdaságban vannak olyan személyek, amelyek ezzel foglalkoznak, ebből élnek, ebből a szektorból Fontos, hogy, bizony, hogy világos időkeretet szabjunk a rendeletben foglaltaknak, illetve hogy a liberalizáció is fokozatos legyen. legyen. Mellette szavazunk, hiszen mindenképpen jót tesz ez a rendelet az exportnak is. Köszönöm szépen, kolléga. Most pedig az ALDE részéről Bearder asszony másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Mikor nem sürgős egy sürgős ügy? Amikor az andok országai szabadkereskedelmi egyezményeivel beszélünk, akkor a fő téma nem az emberi jogok, hanem a banán maga. Meg biztosítanunk kell azt, hogy az európai társaságok és vállalkozók a versenyhelyzethez alkalmazkosanak. Én üdvözlöm a közép-amerikai, perui, kolumbiai megállapodásokat és a kereskedelmi bizottságnak a döntéseit, de eléggé rossz tapasztalatunk van a banánháborúkkal kapcsolatban. Visz, vigyázzunk el, hogy a banánhéjon ne csúszunk el megint. Mi a jelentések ellen szavazunk, mert majd, hogy nem automatikus kótákat vezetnek be. Pedig rugalmasnak kell lennünk. Például, hogyha Kolumbiába vagy Kosztarikába túl sok banánt importálunk, az károsítja-e az európai banántermelőknek a helyzetét. Ez nem azt jelenti, hogy a bizottságnak fehér lapot kell adnunk, hogy bármit megtehessenek, hanem inkább a civil társadalmat be kellene vonunk, csak úgy, mint a parlamentet is, hogy ellenőrizzük ezeket az e, ezeket a megállapodásokat, és tiszteletben tartsuk az állampolgárok jogait. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig a zöldök részéről a asszonyából a szót. Köszönöm szépen. Közép-Amerikában, Kolumbiában, Perúban nagyon sok emberi jogi probléma van. Mi EU parlamenti képviselők nem uh, eh, honyhatjuk, eh, nem, nem honyhatunk szemelte felett. Az emberi jogi ütemtervet meg kell vizsgálnunk, amikor elkészül majd, lényegi, érdemi eh, elemekkel kell rendelkezzen, kötelező érvényű kell legyen. Meglátjuk, hogy hogyan működik, amikor elítélik az bűnöket, elkövetőket, bűncselekményeket elkövetőket, és szabadon engedik a foglyokat, akiket igazságtalanul ítéltek el. Mi zöldek fontosnak tartjuk, hogy a védzáradékhoz követel a Környezetvédelmi Bizottság különböző záradékokat, nem csak a tonna számot határozza meg. A védzáradéknak ezt meg kell fogalmazni, különben értéktelen a rendelet. Az EU-nak többet kell tenni, hogy a helyi helyzeten változtasson, kiváltképpen ami a helyi lakosokra gyakorolt hatást illeti. Mi zöldek azt kérjük, mindig legyen hatástanulmány, amely nem csak az EU-ra gyakorolt gazdasági hatást értékeli, hanem az emberi jogokra tett hatás is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kolléganő. A következő hozzászóló a Gól nevében, Omerzsi úr. Elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr. Nem osztozom abban az optimizmus, optimizmusban, úgy gondolják, hogy a védzáradékok így módon módosítva elegendőek ahhoz, hogy a közösségi banán termelést védjék. Ezek a védzeradékok csak név szerint védzeradékok. Nem arról van szó, a védzáradék itt nem tartja tisztában sem a szerződő felek, sem a bizottság által megkérdőlezető megállapodásokat. Ezek a megállapodások ön is tudják, ezt elmondta eh, kollégánk is, ezek nagyon is negatív hatással vannak a peremvidéken lévő banántermelőkre. A vécáratékok nem működő képességek szinte virtuálisak. Azt kérjék, től, azt kérjék tőlünk, hogy most a védelem illúzóját megtapsoljuk. Az, antil, az antillákon termelt banánnal mi a helyzet? A latinamerikai exportőrök felszabadulnak, aztán az Európai Bizottság által két mm, kérdéseket illetően én azt kérem önöktől, hogy a módosítóimat támogassák, a perem területek banán termelőit így tudjuk megvédeni. Köszönöm. Most pedig, kedves kolléga, elfogad egy kék kártyát. Lightfield úr megkapja a szót. Köszönöm szépen, Állakor. Kedves kolléga, én nagyon komolyan veszem, amit mond, mert természetesen mindig mindent megteszek azért, hogy a legjobb eredményeket érjem el, különösen amikor a szociális körülményekről, európai munkahelyekről, de más országok munkahelyeiről is szó van. Tehát megkérdezném, hogy mik azok, azok a konkrét pontok, amit meg kellett volna valósítanunk, hogy ön is rábólítson ezekre a védzáradékokra? Merci pour votre... Köszönöm szépen a hozzászáll szólását kollégám. A módosítóimból látja, mm, ezeket nem fogadta el az INTA bizottság, holnap ugye megszavazzuk. Van itt egy probléma azzal kapcsolatban, hogy mi a helyzet a védszeradékok elindításával, aktivizálásával. Az én véleményem azt hiszem nem egyedüli, az Bizottság tagja is az osztoznak az én véleményemben, a, nem csak a banántermelők, és azt gondolom, hogy annak érdekében, hogy aktivizáljuk a védzeredékokat, be kellett volna vezetni egy kicsit korlátozóbb kritériumokat. Az első pont, a második pont, azt gondolom, hogy itt is van egy probléma, csak nem hallod pontosan a szót. Gut. Hát ez auch funktioniert. Rendben. Akkor a következő hozzászóló egy percre András Báre asszony. Gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Közép-Amerikával, Perúval és Kolumbiával kötött megállapodás nagyon fontos, a védzáradékoknak örülök, és a módosításokkal azt gondolom, hogy igazán könnyen megvalósítható védzáradékok lesznek az európai termelést is védeni kell a szerződéseknek megfelelően, és a védzeledék pontosan ezt a biztonságot teremti az európai termelőknek, illetve a partnerországoknak. Védeni kell a peremterületeket is, gazdasági okoknál fogva is nagyon, több mint tízezer közvetlenül, mind, közvetlenül 10 munkahelyet érint ez Spanyolországban, és közvetve ötezret. Olyan országról van szó, amelyben nagyon komoly a munkanélküliségi ráta, a Kanári-szigetek nagyon fontos szerepe van a banántermelésnek, illetve hát a gasztronómiában is fontos a banán. Nos, a kereskedelem alapvető fontosságú a fejlődéshez, a fejlődésnek pedig fontos része az, hogy a termelők is profitáljanak. Köszönöm. Következő hozzászól egy percre Tirolien úr, köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Köszönet életi a két jelentéstevőt, köszönöm a munkájukat. Már nagyon aktuális volt ez a jelentés, Messzerül indultunk, a peremvidékekkel kapcsolatban, amelyeket érintnek a latin-amerikai országok, mint konkurensek, erről nincsen szó. A vétszeradék, a stabilizációs mechanizmus nem automatikusan indul el, nincs lehetőség a vétszeradékok megnyitására, nem veszik figyelmebe a szociális és közvetlenemi normákat, Éppen ezért nagyon fontos, hogy a holnapi szavazás az elért eredményeket megerősítse, az INTA bizottságban elért eredményeket. Mindezek ellenére nem elegendő mindez, mert tudjuk, hogy a két rendelet küszöbe olyan magas, hogy szinte nem is alkalmazható. A bizottságnak kiegészítő pénzügyi támogatást kell találni, amelyet támogatni lehet a közösségi banántermelés versenyképességét. Ne felejtjük, hogy sok európai munkahely forog kockán. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Köszönöm szépen, kolléga. <laughs> Nem szeretném fölborzolni a kedélyeket, de senki nem akar hozzászólni, úgy látom a spontán hozzászólásokban. Ha ez tényleg így van, akkor biztos úr, tessék a bizottság nevében. Thank you, President. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is, hát mondjam el még egyszer, hogy mennyire nagyra értékeljük a jelentéstevők munkáját, illetve mindenkinek a munkáját, aki ezzel kapcsolatban tevékenykedett. Szeretnék néhány konkrét kérdésre válaszolni, amely elhangzott. Nem mindegyik a stabilizációs mechanizmus és a védzáradékra vonatkozik. Az emberi jogokkal, jogokkal kapcsolatban, illetve a környezetvédelmi úti tervvel kapcsolatban hangzott egy kérdés. Egy korábbi Európai Uniós határozatban foglalkoztunk ezzel a kérdéssel Kolumbia és Peru esetében. Nos, erről a legutóbbi információnk az az, hogy hogy ö, Kolumbia ezzel kapcsolatban benyújtott egy dokumentumot, ezt eljutott a Devic úrnak, Lange úrnak, ami mutatja, hogy ami ez is bizonyítja, hogy október elejére elkészül ez az ország a vállalás, szükséges vállalkozásokkal. vállalásokkal Nos, rendkívül fontos az is, hogy sikere járjon ez a feladat. A perui hatóságokkal is kapcsolatban áll a bizottság, mégpedig a jelentéstevőnkön, illetve mégpedig jó magamon keresztül. A stabilizációs mechanizmus, illetve a külső régiók kapcsolata. Azt mondanám ezzel kapcsolatban, hogy a külső régiók rendkívül módon érzékenyek az import hirtelen megnövekedésére, ezért próbáljuk a védzáradékkal az ő érdekeiket is védeni. Modelláltuk ezt a kérdést, már korábban is alkalmaztuk ezt a modellt, alkalmas volt ez a modell, és úgy gondolom, hogy jelen esetben is megfelel ez. A külső régiókra való vonatkozó védelem az átmeneti időszak után is érvényes lesz, tehát akkor is, amikor a mechanizmus már nem érvényes. Néhány észrevétel azzal kapcsolatban, hogy milyen lesz a gyakorlati megvalósítás a bizottságnak van elbírálási lehetősége. Elképzelhető például helyettesítés, de nagyon komolyan veszük ezt a lehetőséget. Nem csak banánügyben létezik ez a védzáradék. A tagállamok kérésére például Franciaország nyújtott be egy kérést a Koreából az európai piacra érkező gépjármű exporttal kapcsolatban. Hát ez is hasonló ügy, megvizsgáljuk ezt. Természetes módon ezt a kérdést kivizsgáljuk, és az összes szükséges szempontot figyelembe fogjuk venni a döntéshozat előtt. Tehát nagyon komolyan vesszük ezt. nem csak az Európai Unió alapos gazdasági érdekei miatt, hanem a külső régiók érdekeit is figyelembe vesszük, és ezért nagyon körültekintőek leszünk. Néhány szó a globalizációs alaphoz való hozzáférésről, illetve lehet-e alkalmazni ezt az alapot? Őszinte leszek a kompenzációval kapcsolatban. még nem volt arra példa, hogy ilyen esetekben, tehát bevétel kiesés esetén egy nemzetközi kereskedelmi megállapodás folyamányaként használnánk ezt az alapot. És ugye erről a kérdésről a társadalkotók is döntenek. Aztán a tarifa liberalizáció a jelenlegi egyezmény értelmében csökken a vámtarifa, és ez módosítja a 2006-os banán, banán megállapodást. Nos, nagyon fontos az, hogy a külső területek banán termelői megfelelően támogassuk. Ugye el kell mondanom azt, hogy jelenleg az Európai Unióban őket támogatjuk a legjobban, leginkább az összes termelő között, már így is évente 279 millió euró támogatás, dotációt kapnak, és ide tartoznak, ebbe tartozik már a Kolumbia, Peru és közép-amerikai által generált kompenzáció is. Köszönöm. Köszönöm szépen. A végén még egyszer Lange úr kettő percen megkapja a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, tisztelt biztos úr, a következő három-négy hónapban hatalmas hegynyi munka áll előttünk. A parlament döntésének értelmében van egy ütemterv, amely segítségével megerősítjük az emberi jogokat, a munkavállalói jogokat, a környezetvédelmi feltételeket Kolumbiában és Peruban, és egy biztonsági hálót is szeretnénk szőni, itt az Európai Unióban. Nem könnyű feladat, egyik sem. Éppen ez biztosul sürgősen kérem önt arra, hogy támogassa ezt a munkát, ahol csak tudja, a menetrend, a roadmap kapcsán, ami a kormányok, a perui kormány részvételét illeti, az az érzésem, hogy ott még nem igazán érkezett meg az üzenet nem igazán mérték fel, hogy a parlament milyen komoly feltételeket szab. Tehát, hogy belátható időn belül szeretnénk Kolumbiától, Perútól egy ütemtervet kapni, és biztos úr, arra kérem a tanácsal szemben aktív közvetítő szerepet játszon majd a triológusban a védzáradékról, hogy a védzáradék rendeletet belátható időn belül meg tudjuk valósítani, hogy mindkettő, a menetrend és a védzáradéki rendelet időben elkészüljön, hogy aztán novemberben mind a kettőről szavazni tudjunk, és végre lezárjuk ezt a témát. Az európai emberek érdekében kell ezt tenni, de a kolumbiai és perui emberek érdekében is. Köszönöm szépen, tisztelt kolléga! Következő hozzászóló, kettő perc, kettő perc, Lightfried úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát azért ez eléggé sokáig tartott az a munka ezzel a dosszéval, úgyhogy a két percet arra használnám fel, bár nem az egészet, hogy a kollégáknak köszönetet mondjak a jó munkáért. Nagyon érdekes volt a vita is, köszönet a titkárság munkatársainak és kitűnő munkát végeztek, és a saját irodám alkalmazottainak is, akik felelősek voltak ezért a dossziért. Különben mindent már elmondtak ma. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, kedves kolléga. Mindenkinek köszönet, aki itt volt ma, a bizottságnak is köszönjük a résztvételt. Köszönöm a szolgálat embereinek, a tolmácsoknak, és mindenkinek jó éjszakát kívánok. Lezártuk ezt a napi rendi pontot, és Holnap szavazunk erről 12-kor. Mindenkinek jó pihenést kívánok!